kapcsolatban megjelenik a honlapom. Tájékoztatom a tisztelt házat, hogy a 230-es, 231-es cikk, negyedik bekezdése alapján nem öm, fogalmaztak meg kérdést öm, a változtatásról, tehát ilyen módon a változtatás elfogadásnak